Most pedig Mlinár képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ma dicséretet szeretnék mondani, megdicsérni a német kancellárt, Angela Merkelt. Nem, a, nem oda, az ő tevékenységének az eredménye nem az volt, hogy a menekült, státusz, menekült hullámot erősítette volna, hanem inkább emberi arcot adott Európának. A menedék jogra való igény, vagy jog, menedék státuszra való jog, ez egy alapjog. További támogatandó ez tehát, Örülök annak, hogy holnap Angela Merkel itt lesz, és meghallgathatjuk az elkövetkezendő évekre a terveit. Annak is örülök, hogy a francia elnök François Hollande is eh, itt lesz, amelynek, a, akinek a tevékenységét azonban nem tudom annyira dicsérni. Két hetel Kaléban voltam, az ottani um, helyzet, körülmények nem eh, méltóak egy Európai Uniós országhoz. Mielőtt más országokat kritizálunk, rendet kell rakni a saját portánkon. Köszönöm. Köszönöm. Le Jerik képviselő következik. Elnök úr. A gratulálnunk kell, e, és hálásak lehetünk az különböző egyesületeknek, polgároknak, e, szakszervezeteknek, e, segélyszervezeteknek, hogy segítettek a menekülteknek, az európai intézményeknek, hogy támogatják az ő munkájukat, és segítik a gyerekeket iskolába jutni, az embereket ellátásban részesítik. A költségvetési vita nagy terhet ró a helyhatóságokra, illetve az önkormányzatokra és Európára is. Ezek az emberek, akik a háború ellen menekülnek, az ő életüket segíteni kell, őket segíteni kell, a biztonságukat garantálni kell, amíg úton vannak. Egy, az is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy

Sippel. asszony következik. Um humanitárius helyzetről van szó, és a Balkán országokkal kezdeném. Az elmúlt években valóban eleget tettünk, tett, mindent megtettünk az országok demokratikus és gazdasági fejlesztéséért, vagy magukra hagytuk őket. A libanoni és jordániai táborok, ott is elfogadhatatlan a helyzet, a gyerekeket nem járatják iskolába, az élelmiszerellátás sem elegendő, azért sem, mert a tagállamaink nem állítanak rendelkezésre elég eszközt, pénzt a szíriai menekültek Törökországban nem dolgozhatnak, nem kérhetnek menedékjogot, nem kapnak szociális támogatást. Ilyen körülmények között nem maradhatnak Törökországban, ez ennek meg kell változnia. Az Európai Unióban pedig az embereket a határon visszafordítják, vagy rájuk lőnek. Olaszországban, Görögországban a helyzet elviselhetetlen, de legyünk őszinték nagyon sokáig, nagyon sok tagállam egyszerűen ölvetett kézzel nézte ezt, vagy elfordította a tekintetét. Azt mondták, hogy nekünk ehhez semmi közünk, a külső határon lévők oldják meg. Most látjuk, hogy nagyon sokan nemzeti szintű választ adnak, és gyakran nem az emberek védelméről van szó, hanem az, arról, hogy fallal vesszük körbe magunkat. Az Európai Unió ezen kérdésekkel kapcsolatban nem mondhatjuk, hogy túlságosan le lenne terhelve. A tanács van leterhelve, úgy látszik. A tanács nem képes valódi közös európai válaszokat találni. Nem sokára 12 óra. Minden eszközt be kell vetni, pénzügyi, szervezési eszközt a tagállami, európai szinten az emberek nyilvántartásba vételére, a menekült hullám okkiváltókainak leküzdésére. Európának valóban európai tanácsra van szüksége. Köszönöm szépen. E, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ezt a haszontalan, e, partalan vitát e, folytatjuk már mióta. Állandóan azt ismételgetjük, hogy az ISIS a menekülőket menekülőkön bosszút áll, hogy Törökország bombázza a kurdokat Irakban, ismételgetjük, hogy csak a katonai eh, beavatkozás fogja ezt a válságot megállítani és megóvni az európai kontinenst. Ez nem történt meg. Bulgária, az én hazám, eh, összeomlik a migránsok alatt, nem igazán, nincs igazi megértés, a nem igazán értik, hogy mi a különbség a migránsok és a menekültek közöttek. A bevándorlók, a migránsok biztonságos országból érkeznek, Törökországból például. Mindenféle kvótát és hotspotot el is elutasítok. Egy kvóta van, és egy hotspot, Németország, mindenki oda akar menni. Köszönöm szépen, elnök úr! A bevándorlási válság megmutatta az európai politika nehézségeit, gyenge pontjait. A Schengeni rezsim a külső határokon éppen darabokra esik, és a belső határokon pedig fel kellett függeszteni. Emlékszem, a 90-es években az egykori Jugoszláviában Horvátország kisország, ország egyharmadát elfoglalták, és 600 ezer menekült helyzetét kellett megoldani. Bosznia-Hercegovinából érkeztek ezek a menekültek, ez több volt, mint ahányan most érkeznek összesen az Európai Unióba. Ez egy hasonló helyzet, amivel most szembenézünk. A külső erők ki akarják használni ezt a válságot. Az lenne jó, hogyha ez a válság egy jobb európai politikához vezetne. Köszönöm szépen, mondja a következő hozzászóló. Ahogy most szembenézzünk ezzel a menekültválsággal az Európai Unióban, ez kétszínű. Az Európai Unió vezetősége egy olyan irányba megy, ami nem a szolidaritást követi, fenntartjuk azokat a körülményeket, amelyek miatt a földközi tenger valódi temetővé vált. A humanitárius problémákkal kell szembenézni, nagy vonalú megoldásokat kell találni, befogadó központokat létrehozni, garantálni a menekülteknek a jogot arra, hogy biztonságban elérjék Európát. Dublin valóban elavult most már, elszállt fölötte az idő. Több ezer menekült akadt meg Görögországban. Egy új paktumra van szükség, új központokat kell létrehozni a Frontex segítségével. Köszönöm szépen, Brock képviselő következik. már Brock. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt alelnök úr, tanácsi elnök úr, kedves kollégák! Igen, a tagállamok és az Európai Unió az elmúlt években nagy hibákat követtek el, de ez most nem segít. Most meg kell oldanunk egy problémát, amelyet sokan nem ismertek föl. Mégpedig abból az okból, hogy mert a tagállamok ami az európai tagállamok képességét, mint pedig ami a menedékjogot illeti. Az menedékjog egy alapjog, nincsen felső határ. Mindannyian betartottuk a Genfi, be kell, hogy tartsuk a Genfi konvenciót, mert aláírtuk. Akik megérkeznek, azokkal megfelelően kell bánni, az eljárást le kell folytatni, világosá kell tenni, hogy akinek nincs joga maradni, annak gyorsan vissza kell mennie. Köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy utalt arra, hogy Németországban nem elég gyors a kiutasítás. Tehát itt is lépni kell. Tehát az okokkal foglalkozni kell. A polgárok nem fogják elfogadni azt, hogyha folyamatosan csak a szimptomákról beszélünk. Előrelépés kell a cselekvési terv, vagy a Törökországgal folytatott egyeztetés. Világossá kell tenni, hogy a Szíriában és Irákban folytatott háborút, hogyha nem sikerül lezárni, ha nem sikerül egy asztalhoz ültetni eh, az itt érintett feleket, az amerikaiakat, az oroszokat, akkor nem lesz megoldás. Most mindenki bombáz, de mindenki más bombáz. Hogyha ezt nem sikerül megoldani, és nem sikerül eh, összeszedni magunkat, és inkluzív politikát folytatni, Afrikával például új kereskedelmi politikát, a klímaváltozás és a menekültek. Hogyha ezt a koncepciót nem sikerül a polgároknak, polgárokkal megismertetni, akkor majd meg akarnak nyilván szabadulni tőlünk. Itt az idő tehát, hogy ezt a nagy lépést megtegyük, és a polgároknak ezt kommunikáljuk. Még egyszer arra kérem önöket, hogy tartsák be hozzászólási időd, mert 12.45-kor szavazunk, de hogyha a hátralévő előadók, a hátralévő hozzászólók nem tartják be a hozzászólási időt, akkor nem tudjuk betartani a 12.45-ös kezdést. Morás képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök a vita címének. Ezzel nem minden kollégám van így, és örülök annak, amit nekem van kollégám mondott. A külügyi dimenziót és a politikai vitát sikerült összehoznunk ebben a témában a menekült ügyben. Örülök annak is, amit Timmermans úr elmondott, tehát nagyon fontos az, hogy sürgősen fel tudjuk, sürgősen tudjuk válaszolni erre a válságra. Jön a tél, és mi, akik a libá, libében dolgozunk, tudjuk, hogy ez mit jelent. A földközi tengeren, a szárazföldi folyosókon is, ez újabb válságot teremt. Azt mondanám a tanácsnak is, hogy a civil védelmi mechanizmust azonnal vizsgálják felül. Timmermans úr, kérem, hogy ne csak a át, áthelyezési mechanizmuson gondolkodjunk el, hanem azon is, hogy a hotspotok megfelelőek, illetve hogyan kell, ezeket létre, hogyan kell ezeket létrehozni. Ez az igazi megoldás, ez működni fog? Megfelelő lesz ez a polgáraiknak, hiszen ezek, ezekkel a megoldásokkal ők szembesülni fognak. Köszönöm, Forence asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt gondolom, hogy ki kell emelni, hogy néhány nap múlva lesz a Lampedusai tragédia évfordulója. A líbiai partokon több tucat holtestet találtak, és már azt is kiszámolták, hogy az olasz partok az olasz partokat meg, megpró, e, megpróbálni elérő, tehát azok a, kép, azok a menekültek, akik az olasz partokat megpróbálták elérni, azok közül hányan vesztették el életüket. Jó lenne, hogyha Európa végre vállalna a felelősséget. 120 ezer migránsról szól a kvóta, ez csak tüneti kezelés. Vajon van-e értelme annak, hogy kategóriákat állítunk fel, klimatikus migránsok, gazdasági migránsok, menekültek? Szerintem mindenképpen humanitárius folyosót kell felállítani, és az emberi életeket kell megmenteni. Köszönöm. Korát Szebélt asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Az emberek Európába menekülnek, őket méltóan kell kezelni, mindenkinek méltóan kell őket kezelnie. Közös humanitárius erőfeszítésre van szükség. Jordánország, Szerbia is be kell, hogy álljon a sorba. Az UNHCR-nak és más nemzetközi kezdeményezéseknek nagyobb finanszírozást kell adni. Nagyon fontos, hogy hamar rendelkezésre álljanak ezek, a, ezek az eszközök, és egyszerűen. A hotspot nem elegendő. A Libet delegációt én vezettem Lampedusa-ra, a földközi tengeren való fellépés igenis hatékony. Tehát az, hogy megmentjük az embereket, az hatékony. Ez csak azért van, mert nagyon jó az együttműködés az olasz fél, illetve az EU-s fél és a civil szervezetek között. Emberi életeket kell megmentenünk, illetve föl kell lépni az embercsempészek ellen. De az embercsempészek megváltoztatják a modus operandiukat, nekünk is erre reagálni kell tudni sokkal, font, sokkal inkább Törökország, Egyiptom felől Görögországba és Olaszországba érkező öm, új útvonalakat kéne figyelni. Nem elég a szabályokat meghozni, fontos, hogy a tagállamok ezeket alkalmazzák is, az, és fontosnak tartom azt is, hogy kötelező érvényű legyen az áthelyezési rendszer. A menekültügyi csomagot minden tagállamnak alkalmazni kell a külső határokon, ebbe bele tartozik a regisztráció, illetve az új lenyomatok vétele is. Csak így működhet Schengen. Köszönöm szépen. Szászoli elnök úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európa barátok felé fordulok, mert a xenofobokra nem kell fecsérelni szót a befogadás mellett nagyon sok érv van, de túl kell ezen menni, föl kell vállalni a felelősséget, a tanács következtetéseit szakpolitikai eredményekben kell megvalósítani. Nagyon fontos, hogy legyen egy igazi európai civil védelem, amely képes arra, hogy a tagállami erőfeszítéseket koordinálja. A befogadás megfelelően kell, hogy történjen. Azonnali szolgáltatásra van szükség a határokon, hogy az Európai Unión belül biztonságosan élhessenek ezek a menekültek. Nagyon fontos eszközök ezek, sürgősen föl kell ezeket állítani. A parlamentnek és a, tanács, és a bizottságnak együtt kell működnie, hogy mi hamarabb létrehozzanak egy javaslatot. Köszönöm, Gabriel képviselő. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy a Frontex és az Europol körében új álláshelyekre tudtuk megszerezni a plusz pénzügyi támogatást. Ezek fontos dolgok. Fontosnak tartom, hogy az oktatáshoz hozzáférhessenek a munka menekültek, hiszen az integrációnak egyik fontos feltétele. Másik dolog, az áldozatoknak pszichológiai segítségnyújtást is kell adni. Nagyon fontos az is, hogy a szomszéd országokkal milyen az együttműködésünk, tehát nekik is megfelelő körülmények között kell fogadni a menekülteket. Saud Arábia 130 ezer szíriai diákról beszél, Jordániában is sok embert fogadtak meg, de nem számokról van szó. Az a kérdés, hogy mit teszünk együttesen, hogy koherens módon sikerüljön megoldást találni hihetetlenül nagy problémáról van szó, de fontos az, hogy Jordánia és Törökország mindenképpen kitartsanak. Együtt kell működnünk, csak így lehet igaz eredményt elérni. És nagyon örülök annak, hogy ez a két ország kitartott, és továbbra is a stabilitás példaképei a régióban. Köszönöm, Diaz Devér a kolléga. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a világélelmezési programot kiterjesszük, a hotspotokat is meg kell, létre kell hozni, meg kell erősíteni, regisztrálni kell a menekülteket, föl kell venni az új lenyomatukat, és el kell osztani őket. Törökország stratégiai partner, az illegális bevándorlás ellen küzdenünk kell, és fel kell lépni az embercsempészek ellen, ugyanakkor segíteni kell a menekülteket. Hogyan? Humanitárius segítséggel, az ACNUR-ral, az UNICEF-fel és az európai civil szervezetekkel, helyi civil szervezetekkel együttműködve kell ezt tenni. A finanszírozás is fontos, megfelelő infrastruktúrákat kell, infrastruktúrákat kell felépíteni, ehhez európai segítség kell, szakértelem is kell hozzá, aztán jogi segítségre is van szükség, segíts, tájékoztassuk a menekülteket jogaikról, szociális segítségre is szükség van, oktatási programokkal, munkaprogramokkal, illetve egészségügyi programokkal segítsük a menekülteket. Fontos még egy donor konferencia, ezt is meg kell rendezni. Görögországnak külön segítséget kell adni, sürgős jelleggel. Köszönöm. Köszönöm, jó kolléga. Um- Köszönöm szépen, elnök úr. Hatalmas humanitárius kihívás előtt állunk, egy nagyon sürgető feladat elől, előtt, ahogy többen is megmondták, az Európai Bizottság jó javaslatokat terjesztett ugyan elő, de a tanács későn reagált és nem kielégítően. Egy menekült válsággal van dolgunk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy hozzá kell járulnunk nekünk és a fejlesztési segítségnyújtáshoz is. Megoldást kell találnunk a problémákra. Nem a menekültek kérdőjelezik meg Schengent, hanem bizonyos tagállamok intézkedései. A tagállamok nem járulnak hozzá megfelelően a megoldáshoz, be kell tartaniuk a jogszabályokat, együtt kell működniük. Az Európai Bizottság a szerződések őre és eleget kell tennie ezen feladatának. Gondoskodnia kell arról, hogy a Schengeni rendszert és a menekültügyi jogszabályokat betartsa mindenki, Emellett együtt kell, műk, együtt kell működni azokkal a szomszédainkkal is, akik rengeteg menekültek, menekültet fogadnak be, soha nem volt olyan fontos az együttműködés, mint ma. Köszönöm. Zver képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégek. Egy nagyon meglepő nyilatkozatot olvastam amelyet a német belügyminiszter tett, elmondta, hogy Németország nem fog több menekültet befogadni, hanem elkezdi elutasítani a menekült kérelmeket. Felvetődik a kérdés, hogy hová utasítják ki a menekülteket. Azt nyilatkozta a miniszter úr, hogy azon országokba, ahol jól bánnak a menekültekkel, ahol betartják a vonatkozó szabályokat. Szlovéniát és Horvátországot nevesíti a miniszter. Ez a két ország azonban csak nagyon alacsony kapacitásokkal rendelkezik. Hogyha Németország több mint egy millió menekültet kíván küldeni ezekbe az országokba, akkor ezen az, ezek az országok nem fogják tudni befogadni ezeket a menekülteket. El kell újra gondolkodni ezen Németországnak egy megfelelő migrációs politikát kell folytatnia, amely azonban megfelel az észszerűségnek is. Spontán hozzászólások Sajdolorova asszony következik. Děkuji, vážený pane místopředsedo, děkuji za udělení slova. Jsem... Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy végre nem csak beszédeket tartunk, hanem intézkedéseket is foganatosítunk. A cseh köztársaság ezt az álláspontot képviselte a tanácsban is. Szolidaritásról akarunk tanúbizonyságot tenni, részt akarunk venni a humanitárius segítségnyújtásban. A tavalyi év során 3 millió eurót költött a cseh köztársaság a humanitárius segítségnyújtásra szériában, és másutt szeretném megkérdezni a biztos úrtól, és a soros elnökség képviselőjétől, hogy Egyiptomot miért nem vesszük be a biztonságos országok körébe. Több ezer menekült található jelenleg Egyiptom területén. Örülök annak, vegyeim és uraim, hogy az Európai Parlament gyorsan fog dönteni a pénzügyi segítségnyújtásra, és én hajlandó vagyok szavazatommal támogatni egy olyan költségvetést, amely biztosítja a humánus bánásmódot a menekült táborokban. Kinnicsi képviselő, kinnicsi képviselő di fronte alla crisi umanitaria determinata. humanitárius válságot élünk meg. Nem működik a mikrofon, vagy igen? Humanitárius válságot élünk meg a bevándorlás miatt. Nem elégségesek a jelenlegi intézkedések. A, kisebb, a kiskorúakról, a gyerekekről keveset beszélünk, több mint 150 ezer ilyen, ilyen gyermek érkezett az év első felében. Tavaly 300 ezer. A menekültügyi folyamatokat föl kell gyorsítani, hiszen a, hiszen a gyermekek érdekeit figyelembe kell venni, erről egy bírósági ítélet is van. Minden egyes tagállamnak kötelezettsége az, hogy segítsen azokon a gyermekeken, azokon a kiskorúakon, akiket nem kísér senki, függetlenül attól, hogy ez az, hogy melyik országban kéri először a menekült jogot ez a gyermek. Prioritás kell, hogy ez legyen. És nagyon fontos az, hogy tudjuk követni a kíséret nélküli kiskorúak mozgását. Figyeljünk oda arra, hogy ne kerüljenek bűnözők kezébe. Köszönöm. Maria az képviselő következik. Köszönöm szépen. A több ezer menekült helyzete, akik Görögországon keresztül Európába érkeznek, elképesztő. Ez a menekült hullám a szíriai háború folytatódásával tovább növekszik, dagad, amíg az Európai Unió tolerálja eh, az ISIS-t, addig ez így marad. Ez a humanitárius eh, válság, ez nem csak a menekültek válsága, hanem az európaiak, a görögök válsága. A görögök annyira elszegényedtek a Memorandum of Understanding miatt és a Trojka intézkedése miatt. Az, eh, a Trojka most már a harmadik ilyen egyezményt kötteti meg velünk, hogy még szegényebbek legyenek a görögök, és minden mellett még több menekültet kell befogadnunk ahelyett, hogy a görög adósságot törölnék, hogy, hogy meg tudjunk birkozni ezzel a menekült válsággal, ehelyett inkább egy szociális, szociális temetőt csinálnak Görögországból. Köszönöm szépen. Az legutóbbi Európai Tanács a következtetéseivel egy előlép, előrelépést ért el. Az Európai Bizottságnak mindig megvolt az álláspontja a válságban, meg kell oldani a helyzetet. Ez egy jó álláspont, de még ettől messze vagyunk. A következő a probléma, Teljesen felkészületlenül ért bennünket ez a helyzet. Az Európai Bizottság, a tagállamok, az egész Európai Unió felkészületlen volt, és sajnos láttuk a különbségeket is e, a tagállamok között. Az Európai Uniónak sokkal erősebb szerepet kell vállalnia az Európai Unióban a helyzet megoldására. Azt is hadd mondjam el, hogy egyetlen tagállam sem a Nyugat-Balkánon, se a Fájrom, se a Szerbia ö, ö, nem tett többet. Törökország, Jordánia, Libia nagyon sokat tettek, végig kell gondolnunk ezt a helyzetet, mert jön a tél. Krisztiánosz képviselő következik. A menekültek problémája és a bevándorlók problémája nagy probléma, és nem megfelelő a válasz, amit adunk erre, és nem elegendő, nem egyenlő a tehermegosztás. 2,4 milliárdot fogadott el az Európai Bizottság az elmúlt hetekben a különböző programokban. Görögország 470 milliót kap ebből. Úgy tűnik, hogy ez nagy összeg, hogyha abszolút számokat tekintjük, de ez az egésznek csak egy ötöde. Most, amikor Görögország 2015 kezdete óta 310 ezer nyilvántartásba vett szemét vett fel. Ezt összehasonlítva 430 ezerrel, amelyet az Európai Unió befogadott, hát akkor láthatjuk, hogy Törökország fogadja be kétharmadát az ideérkező személyeknek, de a pénznek csak az egy ötödét kapjuk meg. Ezt meg kellene fordítani, ezt az arányt. Kárvel képviselő, köszönöm szépen, elnök úr ez a bevándorlási válság az egyik legnagyobb politikai kihívás Tisztáznunk kell a tényeket ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást, mind a, az Európai Unió, mind a menekültek számára. A szaudarábiai hatóságok képviselői részt vettek az afetülésen. Én akkor azt javasoltam, hogy fogadjanak be menekülteket. Ők azt mondták, hogy a Genfi menekült konvenciót nem írták alá. Már Szíriában mindez UNHCR regisztrált táboraiban egymillió, másfél millió ember van, sokan közülük Európa fele indulnak. A golf öbelállamoknak szembe kell nézni ezzel a kihívással. Ő rajtuk is múlik a megoldás. Elengedhetetlen, hogy ez minden ENSZ tagállam írja alá az 51-es Genfi eh, egyezményt, hogy megfelelően meg tudjuk oldani ezt a problémát. Köszönöm, Obermeier képviselő. Köszönöm, elnök úr egy másfél millió bevándorlóról beszélünk Németországban, és úgy látszik, hogy nincs vége a menekült cunáminak, és nem csoda, hogy Európa úgynevezett politikusai, Timmermans, Merkel, Juncker ezt még dicsérik is természetesen ez több milliós, milliárdos költségeket von maga után. De ezzel kevesebb pénz marad az európai szociális problémákra és az európai szegények megsegítésére. A szociális sztenderdek csökkentése az, az, a gazdag országokban is fenyegeti majd a szociális békét.

Köszönöm. Az Európai Bizottság első alelnökének adom meg a szót Timmermans úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány pontban reagálnék az elhangzottakra. Először is leszögezném. Ez egy hatalmas válság, és az is nyilvánvaló, hogy Európa nem tudja befogadni a világ összes menekültjét. Ezt le kell szögezni. Második dolog. Onorevole, la informo. Onorevole, la, si calmi perché... Kérem nyugodjon meg. Elmagyarázom, hogy miről van itt szó. A házszabály értelmében a catch the eye alatt, tehát a spontán hozzászólások alatt öten szólalhatnak fel, minden frakciónak adtam lehetőséget, elnézést kérek, késésben vagyunk, nem tudom megadni önnek a szót, de Kérem, hogy ne szakítsa félbe Timmermans urat. Második dolog. Kérem szépen, tartsa tiszteletben a házszabályt. Timmermans úrnak adtam meg a szót. Az emberi, a humanitárius, a humanitárius válság azt jelenti, hogy minden szinten reagálni kell erre, a tagállamokban, a tagállamokon belül, az Európai Uniós szinten, az Európai Unión belül és kívül. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hiszen vezető szerepet játszott ebben a kérdésben, és azért is hálás vagyok, hogy támogatták az Európai Bizottságot. Gyorsan kell cselekednünk, és megfelelően, és akkor képesek vagyunk kezelni a helyzetet, és akkor meg tudjuk mutatni az európai lakosságnak, hogy igenis képesek vagyunk rá, meg tudjuk oldani. Harmadik dolog, amit mondani szeretnék, reagálva ezzel az elhangzottakra, ha nem akarnak segíteni a menekülteken, ha csak ki akarják őket toloncolni, akkor ezt mondják ki, és ne csináljanak úgy, mint hogyha az Európába érkezők nem lennének menekültek. Ez hazugság legalább annyi mértékben, hogy kimondják, hogy nem akarnak segíteni az embereken. Nem mondják azt, hogy ezek nem menekültek. 80%-a az ide érkezőknek, illetve akik Görögországban érkeznek, menekült. Ez a helyzet, ez a mai valóság. Of course, the... A menekültügyi válság problémákkal jár, senki nem mondja ezt kétségbe, ezekkel a problémákkal foglalkozni kell, a külső határok védelmét és ellenőrzését javítani kell, sokkal gyorsabban kell az emberektől az új lenyomatot levenni, sokkal gyorsabban kell őket azonosítani, és sokkal gyorsabban kell eldönteni, hogy kinek van joga a menekült az kinek nem, akinek nem, azt vissza kell fordítani, mindezt gyorsan kell megtenni, és az elkövetkezendő hetekben ezt meg is fogjuk tenni. De hogy oldalról bekülabálunk, és azt mondjuk, hogy minden rossz, annak semmi értelme, ez nem megoldás, ezzel nem tűnik el a probléma. Még van egy mondandom. Sokan beszéltek a magyarországi helyzetről. Erre azt mondanám, hogy ma reggel a bizottság administratív levelet küldött a magyar hatóságnak, amelyben pontosítást kérünk számos kérdésben, azzal kapcsolatban konkrétan, hogy mit tettek a menekültügyi válsággal kapcsolatban, mit tettek a határvédelemmel kapcsolatban, várjuk a választ, és mintet hát megkaptuk, tájékoztatjuk Önöket. Köszönöm. La parola al consiglio. A tanácsi a szó. Nikolás Schmidt úr. No. Les de guerre ne Elnök úr, azok a menekültek érkeznek hozzánk, akiknek el kell hagyniuk a hazájukat, nincsen más lehetőségük. A humanitárius segítségnyújtás az annál jobb, minél közelebb van a hazájukhoz. Hogyha megnézzük a szomszédos országokat, ott kell elsődlegesen segíteni ezeknek az országoknak, még akkor is, hogyha a humanitárius segítségnyújtás nem segít mindig, nem mindig elegendő, akkor is segíteni kell, és el kell kerülni azt, hogy ezek az emberek a veszélyes Európába vezető utat magukra vállalják, ez már nagyon sok áldozattal járt ugyanis. Hadd tegyek föl egy kérdést. Kérdezzünk meg egy családapát arról, hogy miért vállalta magára az összes veszélyt, az, az Európa vezető út veszélyét, azért, mert a gyerekei két éven keresztül nem járhattak egy iskolába. Na most azok, akik a tagadás logikájában élnek, mint ahogy az alelnök is most említette, ők vártak volna két évet, hogy útra induljanak? Ez a humanitárius válság, ez, ennek sok következménye van, és az Európai Unió értékeit értékeiről teszi föl a kérdést, hogy ezek mellett tényleg kiállunk-e. A tanács továbbra is együttműködik az Európai Parlamenttel ezen a területen, hogy megtaláljuk a szükséges intézkedéseket, és szembenézzünk ezzel a válsággal. Az Európai Unió fellépése erős, hatékony, globális kell, hogy legyen, és meg kell, hogy feleljünk azoknak a kihívásoknak, amelyekkel most szembenézünk. Európa képes ezt a helyzetet megoldani akkor, hogyha szolidaritást vállal. Köszönöm. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát. Következik a szavazás. Um, Köszönöm, kollégák. Nekilátunk a szavazásnak, de először még azt hiszem az egyik kolléga szeretne hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. Igen, szót kértem, mert szombatról vasárnapra Franciaország déli része, az átmaritim régió áradás áldozatául esett több mint 20 ember veszítette el életét, sok épület eltűnt, és szeretnék egy perces néma felállást kérni. De tudván, hogy Holland úr holnap érkezik ide, szeretném, hogy a parlament kiálljon Franciaország mellett és az áldozatok mellett holnap. A barátságnak és a szimpátiának ez a gesztusa mindenképpen pozitív jel lenne. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen, hogy felvetette ezt a témát. Az elnök holnap mindenképpen foglalkozni fog ezzel a kérdéssel. Köszönöm, Erikson úr. Ügyrendi felszólalás? Azt hiszem, van némi gond a szavazó listával, elnök asszony. A Gajer jelentés a globalizációval kapcsolatosan, illetve a globalizációs alapról azt hiszem, hogy a Költségvetési Szakbizottság úgy döntött, hogy egy olyan személynek adja a jelentést, amely ugyan, ugyanabban az, az választókerületben került megválasztásra, ahol működik az érintett vállalkozás. Ezt problematikusnak tartom. Nem tudom, hogy vannak-e erre vonatkozó hatályos szabályaink, de én úgy gondolom, nem megfelelő módja ez a helyzet kezelésének. Azt javasolnám, hogy ne szavazzunk erről, vagy legalább kerüljön sor egy eszmecserére a szak, az érintett szakbizottsággal és a szakbizottsági elnökökkel azért, hogy a jövőben ne történjen ilyesmi, ez mindenképpen az összeférhetetlenség kérdését veti fel, és ez nem jó a ház számára. Köszönjük szépen, azt hiszem Gájer úr szeretne válaszolni, de még egy ügyrendi felvetésünk van. Ügyrendi kérdése van? Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak annyit szeretnék elmondani, semmiféle összeférhetetlenségről nincs itt szó, nem ütközik ez semmiféle szabályba hogyha egy országban felmerül egy téma, amely bennünket személyesen érint bizonyos értelemben, akkor mindig mondhatnánk azt, hogy hát erről nem szavazunk. Teljesen megfelel a szabályoknak ez az eljárás, nem kell ebből drámát csinálni, nincs itt gond, nincs összeférhetetlenség, köszönöm. Köszönjük szépen, kollégák, mondja az elnök. Szavazunk az első jelentés a Steven